Okay, colleagues. Nos, kedves kollégák, akkor azt hiszem kezdjük, mert az idő telik, és csak ne várjunk tovább, el kell kezdenünk. Fontos a kilences napirendi pontunk, két fontos közlemény a bizottságtól múlt héten, nagyon fontos a bizottság számára. Az egyik az AKC EU partnerség 2020 után, és a másik az európai fejlesztés a fejlesztési politikai európai konzervatív felülvizsgálata. Neve Mimica biztos itt van a körünkben. Az Ákácsival kapcsolatban Robert Noyce jelentése született meg. Nem nagyon más azon javaslata a parlament szavaitól új kapcsolat szükséges az AKC országokkal 2020 után, és természetesen a konzenzus nagyon fontos, új nemzetközi keret van. A 2030-as fenntartó fejlődési agendával update kell a változásokat az EU-ban Margarini elnök a stratégiai keretről beszélt, az EU most dolgozza ki a globális stratégiáját. Az önök dokumentumok megkaptuk, itt van a raport, köszönöm szépen, akkor átadom a szót neven Mimicának, aki volt és eljönni közénk. Köszönöm szépen, Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, még nagy öröm számomra, hogyha meghívnak és szólhatok a bizottság előtt mindkét témában szoros kapcsolatban voltunk. A fejlesztési projektek az európai konszenzus felülvizsgálatáról és az AKC partnerséggel kapcsolatban a legtöbb része a munkának fontos szakaszába érkezett, ezért jó alkalom most beszélni arról, hogy hogyan tovább. Múlt héten a bizottság elfogadott egy javaslatcsomagot, amelyben benne van ez a két közlemény, és egy harmadik is, amely egy víziót mutat be a fenntartható európai jövőről, és amely a 2030 as agendának a megvalósításáról szól. Érdeklődéssel olvassam a jelentés tervezetőket, mely néhány napja jelent meg, és, azt hisz, és köszönöm szépen Ventes Nagyza képviselőknek ezt a jelentést. Örülök a nemrég elfogadott határozatnak, amit Nagyza kollégának köszönhetünk az AKC kapcsolatokról. Nagyon örülök, hogy mindkét esetben a fő iránya a gondolkodásunknak hasonló. Nem szeretnék nagyon részletesen belemenni a részletekbe, mivel a bizottságnak már volt lehetősége lényegében megvitatni a javaslatainkat a szeptember végi találkozón és a főképviselővel múlt héten inkább azokra a területekre ö, ö, mennék rá, ahol ö, még ki kell alakítani a közös ö, álláspontot. Nos, a konszenzussal kapcsolatban ö, az önök tervezete nagy örömömre azt mutatja, hogy megállapodni az új kollektív vízióról ugyanannyira prioritás a parlament számára, mint nekünk a bizottságban és hogy úgy gondolják ezt az új konszenzus időszerű és szükséges, a bizottság javaslata alapot szeretne adni a közös látásmódunknak a 20-30-as agenda fényében, és az egyre inkább összekapcsolódó világban mindkét EU ö, intézményre ö, jellemző ez a látásmód. Ez ö, erős politikai üzenetet fog ö, küldeni ö, annak értelmében, hogy globális és befogadó ö, jólétet ö, kíván létrehozni. Ö, alternatíváként a populista megközelítésnek, amely sajnálatos módon a világ sok részében előre tört. A javaslatunk főleg azt húzza alá, hogy a fejlesztés, mi fejlesztő a gender, egy, nemek egyenlősége, a mobilitás, migráció, beruházás, klímaváltozással kapcsolatos intézkedéseink e mögött a szegénység felszámolásának a szándéka van. E, az új konszenzust 5P köré csoportosítjuk. Emberek, béke, partnerség és a föld ezek mind összefüggenek, össze kell függjenek az akcióink is ezekkel kapcsolatban. A politika koherenciája, amelyet ez a bizottság mindig is aláhúzott, nagyon fontos. Az új konszenzusunk szisztematikusan kell foglalkozik azokkal a témákkal, amelyek kapcsolatosak a fejlesztéssel, a humanitárius politika, a politika, biztonság és migrációs politika abban is egyetértünk, hogy szükséges mobilizálni a megvalósítás minden módját, és a partnerség új módja, hogy mindent meg fog tenni, amit tőlem telet, hogy a tagállamokat arra biztosít, bátorítsam, hogy a GDP-k 0,7%-át fordítsák ezekre a célokra. Ezzel párhuzamosan a differenciált partnerség fontos lesz ahhoz, hogy az egyenlőtlenséggel foglalkozzunk, és hogy globális megoldást találjunk. Ahogy mondták, az oda n túl kell lépni elő kell segítenünk a megfelelő politikákat, amelyek biztosítják az erőforrások jó felhasználását. Javaslataink az európai külső befektetésre, konkrét példa az innovatív megközelítésre. Végezetül Egyetértek önökkel azzal kapcsolatban, hogy biztosítani kell a fejlesztés hatékonyságát, nem csak a támogatás hatékonyságát. Ezért konkrét módokat javaslunk, hogy koordináltabb legyen az Európai Unió és a tagállamok megközelítése, több közös akció legyen és közös tervezés jobban kell, másként kell tennünk. Most pedig szeretnék rátérni az afrikai, karibi és csendes óceáni országokkal való kapcsolatainkra. Ez része lesz az új paradigmánknak. A közös közlemény kimondja a fő erősségeinket, azokat az építő köveket, amelyeket fel akarunk használni ebben a partnerségben. Örülök, hogy egyetértünk, hogy az AKC EU együttműködés egyedülálló vívmány, amely 110 eh, országot eh, másfél milliárd embert hoz össze közös elvek mentén. Ezek a közös elvek a béke, jó kormányzás, jogállamiság változatlan. Ez, hozzájárultunk ezzel a konfliktus kevelé, konflikt konfliktus megoldáshoz, konfliktus kezeléshez, a béke fenntartásához. Nem csak sikereink vannak, hanem önkritikusnak is kell lenni, el kell ismerni, hogy az AKC országokkal való kapcsolat e, nem mindent hozott, amit remélhetünk tőlem. A kotonú e, megállapodás meghosszabbítása e, kiváló alkalom átértékelni kapcsolatainkat ezekkel az országokkal. Meg kell bizonyosodni felőle, hogy rugalmasabbak vagyunk, és előre tudunk lépni ezért javasoljuk fel tartani. Az ernyőt három afrikai, karibi és pacifik vidék fölé. A, meg kell adnunk a pontos elveket, és meghatározni a közös értékeket, hogy jobban kihasználjuk az együttműködést az ernyőre építve a három partnerségnek meg kell erősíteni, erősödnie, és ki kell terjednie nagyobb területe, figyelembe véve a specifikus vonásokat, figyelembe kell vennünk a kontinentális, regionális és szubregionális szervezeteket, sok kérdést kell figyelembe venni. Először is, ahogy a parlament, mi is úgy gondoljuk, hogy a partnerséget jogilag kötelező érvényű megállapodásba kell foglalni. Különösen fontos fenntartani a főbb elemek körüli elkötelezettséget, mint például az emberi jogok, humanitárius tevékenységek. Kapcsolatba kell kerülni azok az országokkal, Észak-Afrikában többek között, ahol közös érdekek vannak olyanokkal, akik nem része az AKC-nak. Így jobban tudunk hatni, és koherensebbek lehetünk a közös érdeklődésre számot tartó kérdésekben. Nem csak új országokat kell bevonnunk, hanem be kell vonnunk az összes a résztvevőt helyi, regionális szinten a civil szervezeteket, gazdasági, társadalmi partnerikat és a magánszektort. Ez a partnerség a megfelelő intézménye rendszer támogatását kell élvezze. Szükségünk van erős politikai megállapodásra, amelynek középpontjában a 20-30-as agenda van. Most pedig röviden utalnék arra, hogy milyen út vár ránk. A katonai megállapodás 2020. februárjában lejár ez azt jelenti, hogy 2016-ban el kell kezdeni a tárgyalást. Remélem, hogy gyorsan tudunk előre haladni közös szöveg irányába, és 2017 első felében erről az első nyilatkozat megszületik a konszenzus szövegét május 19-én készülünk elfogadni. Ha a parlament ezt elfogadja, akkor alá tudjuk írni a közös közönet júniusban a fejszési napok keretében. Így fontos EU eredményt tudunk felmutatni júliusban New Yorkban. Mint mindig a parlamentnek alapvető szerepe van abban, hogy segít megmutatni, hogy az Európai Unió vezetése túlterjed a szavakon, és tényleges akciókat hoz létre. Várom konstruktív együttműködéseket és visszajelzéseket, például a mai vitában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. A koordinátorainkkal hasonló menetrend szerint haladunk előre, és megpróbálunk 2017 első felében konszenzust elérni, konszenzusra jutni az EDD érdekében júniusra Ugye a fenntartható fejlődési célokról nem beszélni kell most már, hanem eh, a megvalósítása nagyon fontos, és eh, a eh, tagállamokat, a kormányokat arra kell ösztökélni, hogy komolyan vegyék a célokat. Kedves kollégák, két különböző közleményt adtak ki talán érdemes a kettővel külön foglalkozni. Mi lenne, hogyha az AKC partnerséggel, a koton utáni időszakkal foglalkoznánk először, és utána kérdeznénk rá a konszenzusra. Így mind a két különálló fejezetre világos válaszokat tudunk kapni, mind a kettő nagyon fontos. Ebben az esetben Norbert Neuserrel kezdeném a Kotonó utáni időszak előadójával, aztán Kienge asszony, az alelnök is itt van. Norbert, tessék! Köszönöm szépen a szót, Linda! És köszönjük szépen a biztos úrnak a nyilatkozat kiadását. Nagyon jól állunk jelenleg, ugyanis viszonylag jól haladunk az időrendben. Ön is említette már, hogy a parlament döntése és a nyilatkozat között viszonylag kevés az eltérés. Alapvetően úgy vélem, hogy nagyon jó volt az együttműködés köztünk, és a közös eredményünket büszkén tárhatjuk a világ elé. Főleg, hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy voltak egyes tagállamok, akik az EU és az Ákácsi országok közötti kapcsolatok folytatásában idáig viszonylag visszatartották a véleményüket. Úgy vélem, hogy ezen a területen a bizottság és a parlament nagyon komoly meggyőzési munkát is végzett, és ennek eredménye volt az, hogy nagy mértékben egyetértettek a tagállamok. Fel kell még meg kell még említenünk még azt is, hogy ez az együttműködés eh, egy egyedüli, páratlan, és olyan alapelveket mond magáévá, amik a jövőben sem változnak, ami főleg azért fontos, mert a világunk manapság olyan drámai változásokon megy keresztül, ahol nagyon sok területen eh, figyelmen kívül hagyják a felek ezeket az alapelveket. Nagyon fontos azt is kiemelnem, hogy ez a szerződéses anyag emberi jogokra, demokratikus eh, folyamatokra fog alapozódni. A szerződés folytatásával lehetőségünk lesz arra, hogy közösen vonjuk be egymást eh, ez a két országcsoport a globális gazdaságba. Az is fontos, amit a parlamentben mi mindannyian tudunk, hogy a kotonói megállapodás eh, lehetőségeit idáig nem használtuk ki megfelelően, ezért fontos, hogy a jövőre vonatkozóan az ezen szakterületen dolgozó parlamenti tagok nagyobb lelkesedéssel vessék bele magukat a munkába. Nagyon pozitív, hogy közösen képviseljük azt az álláspontot, hogy ez a szerződés jogilag kötelező érvényű kell legyen. Végül pedig még egy szó arról, hogy Trump megválasztása után pontosan hogyan áll a globális helyzet. Ahogyan az a globális politikában is észre lehet venni, egyre több lesz a befelé forduló irányzat, és egyre több ország fordul el a nemzetközi szerződésektől. Ezért is fontos az, hogy mi egy olyan irányba próbálunk meghaladni, ahol a nemzetközi megállapodások, az összefogás, a közös szervezés és közös fejlődés továbbra is a az érdeklődés homlokterében van, főleg azon országok érdekében, akiknek erre leginkább szükségük van és fontos az, hogy ezt a konszenzust egy olyan stratégiába ágyazunk bele, amelyek figyelembe veszik a fenntartó fejlesztési célokat a 2030-as év évig való elérés érdekében. Köszönjük szépen tehát a nyilatkozatot, nagyon örülök, hogy időben vagyunk, és remélem, hogy a jövő évben időben képesek leszünk a tagállamokat meggyőzni ezen eredmények fontosságáról. Köszönöm szépen. A kotonú utáni partnerséggel kapcsolatban bárki más. Maria Hojbuk, tessék. Hát köszönöm szépen, Linda, és köszönöm szépen a biztos úrnak is a rövid bemutatást. Nagyon sok, eleme, nagyon sok elem van ebben a nyilatkozatban, amelyet tartalmilag egyértelműen támogatunk. Azonban van néhány pont is, amelyek kapcsolatban felvetődnek kérdések. Ön is elmondta, hogy a migrációs probléma, a migrációs kérdés ugyanazon szintre lesz felemelve és megtartva, mint a béke, a biztonság, a demokrácia, a klíma elleni küzdelem szintje, illetve a környezetvédelmi kérdések. Én azonban nem vagyok benne biztos, hogy itt a politikai dialógusunk a partner országokkal ilyen irányba folyhat el, főleg olyan témák kárára, hogy ezzel kapcsolatban nem szentelünk annyi figyelmet az egyenlőségnek, a nem egyenlőségnek, a demokráciának és a béke folyamatnak. Ez a dialógus nem feltétlenül segít a legális és az illegális migrációs folyamatok kezelésében, hanem inkább abba az irányba mutat, hogy a lehető legnagyobb mértékben tartsuk vissza ezeket a folyamatokat. Ezzel kapcsolatban tehát nekem vannak kétségeim. Emellett egy másik kérdés, mely kérdéseket vett fel bennem, a magángazdaság és a magánszektor szorosabb bevonása a folyamatokba. Számos példa van ugyanis az olyan esetekre, ahol multinacionális koncernek ezen országokban nem fenntartó fejlődést hoztak el, hanem saját üzleti érdekeiket üldözték csupán, kihasználták a helyi, nem, helyi eh, természeti forrásokat, eh, ellentétes folyamatokat indítottak el, és akár katasztrofális állapotokat hagytak maguk mögött. Ugyanis nincsen meg ennek megállítására a jogi keretünk. És ezt a jellegű jogi keretet ebben a nyilatkozatban sem látom. Nincsen arra javaslat, hogy hogyan tudjuk ezt megfelelően kezelni, ezért kétségeink vannak ezen kérdéssel kapcsolatban. Ugyanakkor nagyon pozitívnak érezzük, hogy felvették a szövegbe a klímaváltozás elleni harcot, az ökológiai kihívásokat, melyek a jövőben ránk várnak, illetve az adó rendszerek kihasználásával szembeni harcot is. Mindenképpen szeretném támogatni és aláhúzni ezeknek fontosságát. A mezőgazdaság területén talán érdemes lenne pontosabban fogalmazni, ugyanis nem látok egyértelmű hivatkozást olyan agroökológiai rendszerekre, melyekről például tegnap a mezőgazdasági bizottságban is beszéltünk. Ott felmerült egy olyan szervezet, amely Afrikában új mezőgazdasági rendszereket próbál bevezetni, például agroerdő eh, gazdálkodást, ahol a mezőgazdasági területeket erdőkkel váltogatják, és ennek komoly mezőgazdasági előnye lehet. Aki az afrikai földeket és termőföldeket látta már, pontosan tudja, hogy nagyon sok munkára van eh, szükségünk ezen a területen. Egy kicsit meglep az is, hogy a genetikailag módosított organizmusokról szintén nem esik kifejezetten szó. A parlamentben egyértelműen kimondtuk már, hogy ezt a területet nem támogatjuk, főképp azon problémák miatt, amelyet azokban az országokban látunk, ahol valóban alkalmazzák ezeket a technikákat. Egy kicsit csalódott vagyok még egy másik dologgal kapcsolatban is. Említette az EU és az AKC országok közötti multilaterális kapcsolatokat, Azonban amit hiányolok innen, annak az elképzelése az, hogy hogyan tudjuk ezeket folytatni és előreléptetni, hogyan vagyunk képesek a közös érdekeket jobban kidomborítani ezen grémiumokban. Én pedig itt némi ellentétet is érzékelek. Alapvető elfként mutatja be, miért nem kívánunk három külön egyezményt, És itt az egyik érv az, hogy ebben az esetben már nincsen lehetősünk közösen multilaterális fórumokban együttműködni, és közösen fellépni ezeken. Ugyanakkor viszont eh, éppen ez volt a kritika egyik része, hogy ez így nem működik. Multilaterális fórumokon nem tudunk az AKC országokkal együtt fellépni, hiszen nem is kívánják ezt ebben a formában, ők nem jelennek meg ezen a fórumokon így. Önök javasolták pont azt, hogy rugalmasabb, intézményibb keretre van szükség, és rugalmasabb megközelítésre. Ezzel kapcsolatban az én kérdésem az, hogy hogyan nézhetne ez ki a jövőben? Gyakorlatban hogyan valósulna meg ez? Hiszen éppen ez az a kérdés, amely a múltban egyáltalán nem működött ebben a formában. Úgy vélem, hogyha ebből indulunk ki, hogy szükség van erre az általános keretre, mert a partnereinknek ez a kérése, és pont ezen területet szeretnénk erősíteni, és többet tenni közösen, akkor úgy vélem, hogy ez az átfogó ernyő nem a megfelelő megközelítés. És, a, és három erős megállapodást, amelyek egyértelműen az emberi jogokra alapozódnak, a jelenlegi keret eh, keretében jobb megközelítés lenne, és jobb elképzelés. Ennyit a részemről, köszönöm a figyelmet. És köszönöm szépen azt, hogy eh, itt vannak ma előttünk, és eh, híreket is hoznak a bizottságnak. Thank you, Maria. Before I pass the floor to Cecilia. Köszönöm szépen. Cecil Kiengének adom át a szót, aztán van Szovici úr, DEFCO igazgatója is itt van, kedves kollégák, a legnagyobb szakemberek vannak most jelen ehhez az eszmecseréhez. Cecil Kiengetesség. Köszönöm szépen, Linda, köszönöm a biztos úrnak is a, az ismertetést. Én azt szeretnék néhány dolgot hangsúlyozni a kotonú utáni megállapodásokkal kapcsolatban. Először is egyetértek azzal, hogy nagyon fontos, hogy újra kötelező erejű a megállapodás, így is kell, hogy maradjon. A másik dolog pedig a parlamenti dimenzió. Úgy gondolom, hogy szükségünk van erre, Mm, mm, fontos, hogy ne egyszerű konzultatív szerepünk legyen, jelentést készíthessünk, hiszen ez lehetővé teszi a különböző képviselőknek, hogy ütköztessék a véleményüket, és pozitív módon kontribuálhassanak ebben a házban a témához. Van egy mm, politikai dimenzió is, a kollégákkal már beszéltünk erről, az emberi jogok kapcsán, az AKC országok vonatkozásában. Ugye van itt egy 97-es cikk, fontos, hogy a többi országgal is fennmaradjon a párbeszéd, és megelőzzük a konfliktusokat, illetve az is nagyon fontos, hogy azok az országok, ahol politikai instabilitás van, kapcsolatban maradhassanak így velünk. Mm, jogi kereteket kell létrehozni erre, mármint a kapcsolattartásra. Burundi az egyik példa, de nagyon sok ilyen példa van fontos lenne egy csomó vonatkozással foglalkozni a keretek között. Még köszönöm szépen, elnök, köszönöm, és jó magam is néhány dolgot hozzá tennék mindehez. Van ugye egy ernyő, keret, és ezen belül vannak régiók, karib-tengeri térség, csendes-óceáni, afrikai térség, és minden egyes régiónak ugye prioritásai kell, hogy legyenek, hogy ezek alapján működjünk a gyakorlatban. Aztán a kereskedelemről tudjuk, hogy mennyire fontos szerepe lehet az IPÁK komoly szerepet játszanak itt. Ezen a héten fogunk szavazni a gánai időszakos megállapodásról, Kelet-Afrikával is foglalkozunk, ugye tudjuk, hogy Kotonó a kereskedelemhez is kötődik, hogy majd érdekelnének ezek a vonatkozások, és visszadom a szót a biztos úrnak. Köszönöm szépen a képviselő asszonyoknak, képviselő uraknak a kérdéseket, észrevételeket a kotonú utáni eh, keretekre vonatkozóan. Néhány észrevételt, megjegyzést szeretnék eh, tenni a e, tovább lépést illetően nem lezáró megjegyzésnek szánom ezeket, hiszen zajlik még a munka a kotonú utáni helyzettel kapcsolatban, és e, a tárgyalási e, mandátumról jövőre valamikor önök újra fognak majd tárgyalni, illetve vitázni. Az Európai Bizottság a következő építőkockákat javasolja a kotonú utáni megállapodásokhoz. A, ezekből a javaslatokból láthatják, hogy nagyon nagy változást javaslunk, ellentétben azzal, amit egyesek mondanak, mi nem a jelenlegi felelés folytatását javasoljuk, inkább jelentős változtatást. A három régió specifikumaiból indulnánk ki, a három AKC régió specifikumaiból, és ennek alapján fo- foglalkoznánk az AKC csoporttal hogy úgy alakuljanak ki a célkitűzések, hogy azok megfeleljenek az érdekeinknek. A kotonói megállapodás kötelező részében szerepel a politikai párbeszéd, a jogállamiság, a demokratikus kormányzás, 96-os, 13-as, 8-as cikkek, és tudjuk, láttuk, hogy 79 országgal külön-külön tárgyalni ezekről a kötelező ezekről az aspektusokról borzasztó bonyolult lenne, ezért mi a kötelező erejű megállapodást pártoljuk, illetve a szabály alapú mechanizmust, az Európai Unió külső fellépésének alapját, és nagyon sok nemzetközi megállapodás alapját ez a szabályalapú megközelítés képezi. A második dolog, amire felhívnám a figyelmüket, az, hogy eh, az eddig az AKC országcsoporttal lezajlott eh, eh, vitákban ugye a titkárság szintjén, illetve a miniszteri találkozókon arra a konklúzióra jutottunk, hogy legalább két erőteljes álláspont létezik az AKC országcsoporton belül. Az egyik fontos álláspont, hogy ez a csoport továbbra is országcsoport kíván maradni a Kotonú utáni megállapodáson kívül vagy azon belül. A második erőteljes véleményük, álláspontjuk az, hogy egyetértenek a szabály alapú kötőerejű megállapodás megkötésével az Európai Unióval. Tehát ennek alapján fogjuk tudni a tárgyalási mandátumunkat meghatározni a folyamat végén. Ugyanakkor az LKC csoporton belül a partnerekkel könnyebb tisztázni a posztkotonú mechanizmusról kialakított álláspontjukat. Érdekes volt a képviselők véleményét, észrevételeit meghallgatnom. Fontos, hogy a konszenzusunk, az új konszenzusunk, illetve a posztkotonú mechanizmus a magánszektort bevonó fejlesztési partnerséggel is foglalkozik egyetértek, hogyha a magánszektor bevonását tekintjük a támogatásba, fejlesztési támogatásba, a jelenlegi helyzet az, hogy nagyon sok európai cég, komoly nagy befektető, nagy cég, általában a saját kereskedelmi, üzleti érdekeitől vezérelve jelenik meg ezekben az AKC országokban, és általában olyan szintű a jelenlétük, mint, a, mint általában más országokban, ugye alacsonyabb szintű termelési alacsonyabb termelési szinten folytat együttműködést, nyersanyagok kitermelése, stb. A mi célunk az, hogy PPP-ket alakítsunk, és valós partnerségbe vonjuk be a magáncégeket, segítve előmozdítva az ő beruházásaikat, viszont olyan politikai iránymutatással, vagy szakpolitikai iránymutatással, ami a nemrégiben javasolt európai külső beruházási alapot használja fel. Természetesen a pénzintézetek hitelezési kapacitásán is múlik ez, illetve a fenntartható fejlesztési alap eszközein, illetve